Good morning everybody. We will start. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Kezdjük el munkánkat. Kezdjük meg a mai ülés munkáját. Mindenek előtt 9-es napirendi pont az elnök közleményei a koordinátorok ajánlásairól. Tehát a koordinátorok találkoztak, üléseztek, és néhány döntést is hoztunk. A koordinátori ülésről a következőket szeretném elmondani összesen hét saját kezdeményezésű jelentés készítését osztottuk ki a frakció koordinátorai megkapták az információkat, és majd tájékoztatnak mindenkit arról, hogy ki milyen feladatot kapott. Tehát kérem, hogy a frakciókon belül tájékozódjanak erről. Következik a napirend következő pontja. A nők és férfiak közötti egyenlőség 2013-ban, és Tarabella úr az előadó, hallgassuk meg számoljon be a tartalomról. Már volt alkalmam az első eszmecsere idején beszámolni a négy különböző téma köré felépített jelentés tervezésről. 2020-as EU stratégia a fő kiindulási alap, a nő helye a társadalomban, a foglalkoztatás, illetve a szegénység illetve a bizonytalan helyzet, gyermeküket egyedül nevelő nők, aztán nyugdíjas nők, aztán a második téma a foglalkozás és a családi élet összeegyeztetése, a harmadik az nők elleni erőszak, a negyedik pedig a szexuális jogok kérdése. Ami a 2020-as EU stratégiát illeti, mint tudják, célokat tűztünk ki annak érdekében, hogy intelligens, fenntartható, befogadó gazdaságot építsünk, ehhez a nők foglalkoztatása terén kezdeményezéseket kellett tenni. 2020-ra 75%-os foglalkoztatást tűztünk ki, most 63%-nál tartunk, nagyon le vagyunk maradva, 2010-ben beszéltünk erről utoljára, akkor 59,1% volt 2009-ben, amikor a szöveget ugye megtárgyaltuk, azóta mégiscsak történt előre lépés. Persze minőségi munkahelyekre is szükség van. Minőségi munkahelyekhez a fizetésbeli szakadékot be kell zárni, küzdeni kell a sztereotípiák ellen, a horizontális és a vertikális szegregáció ellen, ugye van az üvegplafon, illetve vízszintesen az az akadály, hogy a nők általában inkább a másodlagos vagy másodlagos jelentőségű területekre kerülnek, nem a legjobb területekre. az oktatásban is fontos a színvonal, különben nem lehet a munkaerőpiacra bejutni. Erre külön oda kell majd figyelni. A szegénység a második aspektus a 2020-as stratégián belül. Egyértelmű, hogy az Európai Uniónak az a célja, hogy 20 millióval csökkentsük a szegénység, illetve a kirekesztődés által fenyegetettek számát Sajnos a gyermeküket egyedül nevelők közül 91%-ot tesznek ki a nők. A nyugdíjasok között is sokkal több nő van nagyon rossz helyzetben. egy negyede a nyugdíjas nőknek, egy hatoda a nyugdíjas férfiaknak fenyegetett a kirekesztődés által gyermek szegénységre is komoly hatása van a nők szegénységének. A gyermekek szegénységéről is érdemes mit cserélni, mert ez egy súlyos csapás Európában jelenleg. A nyugdíjakat ki kell egyenlíteni, 39%-os a nyugdíjakban a szakadék, a férfiak és a nők között óriási, és sokkal nagyobb, mint a fizetésekben a különbség. Az idős nők egyharmadának nincs is nyugdíja az Európai Unióban az államok adópolitikáját kell megváltoztatni annak érdekében, hogy ne penalizáljuk a gyermeküket egyedül nevelő nőket és az idős nőket. Jobban be kell vonni a nőket. A második fejezet a munka és a család élet összeegyeztetéséről szól, erre nagyon oda kell figyelni a nők és a férfiak esetében egyaránt, akkor is, hogyha a nők esetében úgy tűnik, hogy nehezebb ezt megvalósítani történelmi hagyományokban rejlő okok miatt is, tehát nagyobb egyensúlyra van itt szükség. Azt kell kérnünk a bizottságtól és a tagállamoktól, hogy intézkedéseket is hozzanak, a barcelonai célkitűzések nem elegendőek. Ugye mm, megfizethető gyermekelhelyezési lehetőségeket kell eh, létrehozni, a második intézkedés pedig a, az apák eh, gyermeknevelési eh, szabadságának biztosítása, még a tagállamok többségében még mindig nincs ilyen lehetőség, és vannak olyan országok, mint Luxemburg, ahol csak két napot vehet ki az apa. Nagyon gyakran a gyermek születésétől kezdve tanulják meg a férfiak, hogy a feladatokat meg kell osztani, éjjel is fel kell kelni, és a háztartási munkákból ki kell venni a részünket ehhez képest ugye azt kérjük a tagállamoktól, hogy ismerjék el jobban az apák feladatát, szerepét a gyermeknevelésben jogalkotási és nem jogalkotási kezdeményezésekkel, hogy a gyermeknevelési szabadság az apákat is megillesse, és hogy egyenlő arányban lehessen azt kivenni az apák és az anyák által a munka és a családi élet összeegyeztetése szempontjából, és a foglalkoztatás szempontjából is fontos ez a kiegyensúlyozó gyermeknevelési szabadság lehetővé teszi az anyák számára, hogy sikeresen visszatérjenek a munkaerőpiacra. A tanács nyilván vétkes abból a szempontból, hogy nem nagyon lépett fel, nem nagyon mozdult, a parlament sem igazán volt lelkes. Én mindig úgy gondoltam, hogy konfrontálódni kell a tanácssal ebben a témában. Ki kellene alakítani egy közülső megoldást, de sajnos nagyon steril az a helyzet, ami kialakult, az ügy nem mozdul előre, a tanács és a parlament oldalán sem. Harmadik fejezet a nők elleni erőszak, az alapjogi ügynökség adatai szerint a nők egyharmada e, Európában e, fizikai, illetve nemi erőszak áldozata lett valamilyen formában. Nagy nyomás kell helyeznünk a bizottságra és a tagállamokra, hogy az isztambuli egyezményt minél hamarabb ratifikálják. Eddig nyolc ország tette ezt meg, a Ausztriától Svédországig. Nagyon fontos, hogy a többi tagállam is csatlakozzon az egyezményt, aláírni nem elég, cselekedni is kell persze, de ez az első lépés, amit kérünk a 20 országtól, akik még nem tették meg ezt sem. A nők elleni erőszak elleni küzdelem ez írásbeli nyilatkozatot készítettünk 2010-2011-ben, miért ne eh, szánnánk egy évet arra, hogy eh, a nők erőszak témájának szenteljük. Nagyon gyakran eh, tabúnak számított témákban is információkat kell gyűjteni, hogy a jó gyakorlatokat a tagállamok átadhassák egymásnak. Harmadik fontos dolog a megbízható adatok gyűjtése lenne a jó politika előkészítéséhez keret irányelvvel lehetne a tagállamokat segíteni. Végül pedig a szexuális és reproduktív jogokról szeretnék beszélni. Mindenképpen érdemes ezt is felvetni. Ugyanazt a megfogalmazást javaslom, mint a 2010-es február 10-i jelentésemben, ahol volt egy bekezdés ami nem volt túl bőbeszédű, de azért határozottan kimondta, hogy a nőknek joga van a testük felett döntéseket hozni, illetve a fogamzásgátláshoz. Csak egy megállapítás, ezt a bekezdést 361 200 ellenében szavazattal fogadta el a parlament. Ez egy elég progresszív hozzáállás, meglátjuk, hogy a parlament hogyan szavaz róla. Természetesen ez a jelentés nagyon bonyolult területet tölel fel, határozottan bele kellett vágnom a témába a terjedelem korlátai miatt mindenképpen ki lehet még egészíteni, hogyha vannak módosítóik, például a gazdálkodással foglalkozó nőkre vonatkozóan, mert sokan vannak az EU-ban, aztán a sportban aktív nők, vagy a tudomány területén aktív nők helyzetével is foglalkozhatunk. Tehát mindenképpen kérem, hogy tegyenek javaslatokat kiegészítésekre, de azért jó lenne, hogyha az egyensúly fennmaradna a módosító kapcsán is, a demokrácia jegyében, mindenképpen kerüljük el itt az évvégi ünnepi időszakban, hogy karácsony felvel váljon a szöveg, amire mindenfélét föl lehet akaszgatni kérem legyenek hatékonyak és tömörek a módosítók megfogalmazásánál, hogy a jelentés struktúrája fennmaradhasson. Elnök asszony, azt gondolom, hogy egyértelmű üzenetet kell megfogalmaznunk az előző ciklus vége kisé károsan befolyásolta a Nőjogi Bizottság megítélését, folyamatosan újabb és újabb kiegészítésekkel bővült a szöveg, és végül nagyon kevéssé volt világos. 2014 elején a női férfi egyenjogúsági e, jelentést nem tudtuk elfogadni, és ez semmiképpen sem pozitív üzenet a külvilág számára, hiszen a nőknek e, szükségük van arra, hogy az igazságból és az egyenjogúságból e, részesüljenek, és ezt a jogukat újra megfogalmazzuk december 9-én 12 órakor van a módosítók benyújtásának a határideje. Köszönöm szépen a figyelmüket, és nyitvárok a vita előtt. Köszönöm szépen, Tarabella úr, ezt az ismertetőt. Valóban az oldalszám korlátok miatt nem tudtunk mindent elfogadni, mindent áttekinteni, de a lényeget nagyon jól összefoglalta ön, most pedig Bilbao Barandika asszonynak adnám meg a szót. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani Tarabella képviselőnek, kollégánknak, és a többieknek is, akik támogattak bennünket. Arabella úr egyébként már régóta dolgozik ezen a témán, a férfiak és nők közötti egyenlőség témájában. Nagyon átfogó ez a jelentés, és ezt nagyon pozitívnak értékelhetjük. Nem akarom megismételni mindazt, ami már elhangzott, hiszen számos fontos pontot felsorolt már. Inkább a módosítókra koncentrálnék. És igyekszem ezeket majd integráltatni a szövegbe. Egyébként teljes egészében tudom támogatni a jelentést, és csak kiegészítéseket javaslok. Az mindenképpen igaz, hogy Európában fontos lenne a nők képzése, és itt nem csak képzésre vagy foglalkoztatásra gondolok, mert az egyetemi diplomák 60%-a már a nők zsebében van. De ez nem csapódik le a foglalkoztatásban. Tehát a 60% nem jelenik meg arányként a foglalkoztatásban, főleg a vezető posztokban. Úgyhogy itt mindenképpen eh, struktúrális problémáról van szó, és éppen ezért erre oda kellene figyelnünk. Aztán a terminusokra és a fogalmakra is nagyon oda kellene figyelnünk. Nézenek meg egy újságot, hogy milyen reklámok eh, találhatók ezekben. Hát az első oldalon is a legfontosabb hírek, azok férfiakról szólnak, és férfiakat ábrázoló képeket lehet látni az újságban, akár politikusokra gondolva is. Nagyon úgy tűnik, hogy a nők csak valahogy a második vonalban tudnak csak ért, érvényesülni. Úgyhogy e tekintetben is nagyon fontosnak vélem, hogy javítsuk a foglalkoztatást és a jövedelmeket, de ez e, nem fog változni akkor, hogyha a napi szinten megjelenő problémákat nem kezeljük, és ezeket egyszerűen elfogadjuk úgy, hogy hát ez a normális. Úgyhogy a reklám, a mindennapi életben használatos nyelv, a tudomány nyelve, és így tovább. E tekintetben is nagyon speciális politikát kellene folytatnunk, hogy, hogy látszódjanak a nők, hogy milyen szinten hoznak döntéseket. Igyekeztünk a tegnapi nap során is a tudományt és a nőket közelíteni, ez volt az egyik témánk, és számukra is biztosítani a tudománynak azon szakterületeit, ahová nagyon is beleillenek. Tehát a képzés és a továbbképzést még egyszer kiemelném. Aztán összehangolni a nők életét és karrierjét. Mindenképpen ki kell mondani azt, hogy a nők sokkal több időt szánnak arra, hogy akár idősebb személyeket ápoljanak, és a gyermekekkel foglalkozzanak. Ez tény, de még egyszer mondom, a nők politikai életben való részvételét és egyenjogúságát is követelnünk kell. Hogyha a nők a sportban kerül napirendre, a filmekben, a zenében, ott is meglátszik a diszkrimináció, és ezen kívül még a fogyatékkal élő nőkre is szeretnék utalni, hiszen ők szinte duplán ö, diszkrimináltak. Egyetértek azzal kapcsolatosan is, amit elhangzott az erőszakra vonatkozóan. Még egyszer is, még egyszer szeretném azonban hasz, hangsúlyozni azt, hogy itt egy strukturális problémáról van szó. Ezt újra és újra hangsúlyozzuk. Az áldozatok és az elkövetők szerepét meg kell különböztetnünk. Azok a nők, akik áldozatul lesznek az erőszaknak, azok lehetnek. Magasan képzettek, lehetnek kevésbé képzettek, minden rétegből származnak. Úgyhogy ez egy átfogó probléma, és éppen ezért nagyon lényegesnek tartom, hogy itt megragadjuk ezt a problémát, lássuk strukturális problémának ezeket a megoldandó feladatokat. Általánosságban szemlélve ezt a jelentést tudjuk támogatni, és van egy nagyon fontos követelmény, azaz, hogy a jogalkotásnak a harmonizálására helyezzünk hangsúlyt. Hiszen vannak Európában olyan országok, akik úgy vélekednek, hogy az egyenjogúsági politika és a nők elleni erőszak azok olyan elemek, amelyeket a magánszférában kell megoldani. Hát ez nem így van, és erre ki kell térni nagyon sarkítottan a jelentésben is. Tehát a harmonizált politikai megközelítést nagyon lényegesnek tartom. Köszönöm szépen még egyszer Terebella úrnak, és abszolút egyet az álláspontjával. Elnök, köszönöm. Bilbao asszony. Szeretném kérni a többi felszólalót, hogy tartsák be a rövid felszólalás időt, mert van még három napi rendi pontunk, mielőtt közös vitánk lesz a LIBE szakbizottsággal. Úgyhogy egy picit szűkében vagyunk az időnek. Lögrép asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az árnyék előadónk nevében, Mária Gabriel eh, nevében fogok hozzászólni, ő nem tud itt lenni ma délelőtt, és néhány eh, dolog eh, megosztására kért meg engem. Mindenek előtt köszönet Tarabella úrnak a jelentéstervezet ismertetéséért a mi szemünkben a legfontosabb témákkal foglalkozik, tehát az EPP és nőjogi bizottságbeli tagok számára nagyon fontos a nők és a férfiak közötti fizetésbeli különbségek felszámolása, 2006-os irányelv alkalmazása, a sztereotípiák, is sztereotípiák felszámolása, különösen a munkaerőpiacon, illetve tényleg életbevágó fontosságú, hogy mindenfajta erőszakkal szemben fellépjünk, és az isztambuli egyezmény ratifikációját szorgalmazzuk. Az is nagyon fontos valóban, hogy a tanácsban az említett irányelv terén elmozdulás legyen. Mindezek a témák tehát joga kerültek be a tervezetbe. Ez a tervezet jelenlegi állapotában véleményünk szerint jól kiegyensúlyozott és megfelel a bizottság által kitűzött céloknak. Gabriel asszony bizonyos módosítókat szeretne benyújtani egyes aspektusok megerősítése érdekében, például a karrier diversifikáció szempontjából, vagy a női vállalkozók ösztönzése érdekében, a nemi sztereotípiák elleni fellépés érdekében, az oktatás előmozdítása érdekében, illetve konkrét előmozdulás elérése érdekében a munka és a család élet kiegyeztetése terén. És ahogy Tarabella úr is mondta, ez a férfiakat és a nőket egyaránt érinti. Konklúzióink a jelentéstervezettel kapcsolatban kifejezetten Kiegyensúlyozott munkát végzett Arabella úr, Gabriel eh, asszony abban bízik, és ez is csatlakozik ahhoz, amit eh, Tarabella úr hangsúlyozott, abban bízik, hogy észszerű módosítókat, mérsékelt, minőségi és mennyiségi szempontból is önmérsékletet jelző módosítókat nyújtanak be majd a kollégák a különböző frakciókból, és tényleg nem lesz shopping list vagy karácsonyfa ez a szöveg. Józanul tudjuk majd a megfogalmazást alakítani szélsőségek nélkül Tavaly ugye sajnos letértünk a járható útról, ahogy Tarabella úr is jelezte, és ez bizony ártott a szakbizottságunk hitelének. Gabriel azt mondta, tehát nagyon konstruktív szellemben Tarabella úr rendelkezésére áll a szükséges kompromisszumok kidolgozásához, így olyan jelentést tud majd elfogadni a szakbizottságunk, és a plenáris is, ami javíthatja az Európai Unió politikáját, nagyobb esélyegyenlőséget és jogegyenlőséget hozva létre a nők számára. La palabra la señora Dancila. Köszönöm szépen. Tencsella asszony következik. Köszönöm szépen. Szeretnék gratulálni a kiváló munkáért, amit Tarabella úr végzett a jelentésen. És azért is, hogy ilyen szépen struktúrálta ezeket a fontos pontokat, illetve integrálta azokat az elemeket is, amelyek mindannyiunk számára lényegesek. Hogy hívjam fel a figyelmet a nők és hát egyáltalán a nemi alapú diszkriminációra, főleg, hogyha a nők munkaerőpiacon való alkalmazására gondolok. Mindent egy nagyobb kontextusban kell vizsgálnunk, a diszkrimináltak és a diszkriminálókra is odafigyelve. Azt nagyon helyesnek tartom, hogy számos tanulmány született már ebben a témában, és hogy mindenki síkra száll ezen problémáknak a megoldásáért. Nagyon sok esetben a férfiak aktívabbak, a családon kívül, a nők kevésbé. Éppen ezért a férfiak nagyobb fényt is kapnak a munkahelyükön, és ezért is tartják ők talán fontosabbaknak, fontosabbnak a munkájukat, mint a családjukat, miközben a nők sokkal több időt töltenek otthon a családdal. Úgyhogy ebből a szempontból is ezen a szemüvegen keresztül is vizsgálnunk kell ezt a területet, és ezt így teszi a jelentéstevő is. A legfontosabb elemeket, mint ahogy mondtam, úgy látom, hogy benne szerepelnek a jelentésben. Szerintem jobb is, hogyha mindent nem pakolunk bele, ami pedig a módosítókat illeti, mindenképpen a kiegyensúlyozott megközelítést kellene szem előtt tartanunk. Köszönöm. Köszönjük. Mondja az elnök. Tancsilászony, köszönjük. Peti, asszony. E, svima onima koji su naglasili da bi izvješće svakako trebalo. Köszönöm szépen, egyetértek a kollégáimmal, akik azt mondják, hogy a jelentést egy kicsit jobban kiegyensúlyozottabbá kellene tenni. Tarabella úr is elmondta, hogy nem tudott mindent belefoglalni, amit e, tervezett eredetileg. Azt nagyon üdvözlöm, hogy e, azt javasolta, hogy a tárgyalásokat kezdjük újra, a vonatkozó irányelv vonatkozásában, különösen itt a, az anyasági szabadságra gondolok a gyesre. És természetesen a vidéki területekre is jobban oda kell figyelnünk, amikor a nők egyenjogúságát tárgyaljuk. Még egy dolog, amit fontosnak tartok, hogy belekerüljön a jelentésbe, a, tulajdonképpen fizetés nélküli, bérezés, jövedelmezés nélküli otthoni munka. Tudjuk, hogy a nők sokkal több időt töltenek házatási feladatokkal, és ezt a munkát egyszerűen nem ismerik el sehol. Azt hiszem, hogy ezt is bele kellene foglalni a jelentésbe, és egy ajánlást fogalmazzuk meg, hogy a nők a szülési szabadság után visszatérhessenek a munkahelyükre. Nagyon sok esetben ez a jog ugyanis sérül. Legyen tehát a nőknek joguk ahhoz, hogy visszatérhessenek a munkába. Tarabella úr, azt kell mondanom, hogy a 14-es ponttal nem tudok egyetérteni a jelentésben. Ebben ajánlásokat fogalmaz meg, viszont ez a tagállamok jogait sérti. Gondolok itt a magzat a teresség megszakításra. Az élethez való jog is ö, ö, emberi jog, és ezzel szembe megy a teresség megszakítás joga, egy másik dolog a jelentéssel kapcsolatban, ami számán problematikus, az az, hogy a nők és a férfiak egészségét, egészségügyi helyzetét egyszerűen figyelmen kívül hagyja, miközben a rákszűrések kérdéséről mi már több észben is vitáztunk itt a szakbizottságon belül. Azt gondolom, hogy a foglalkoztatottaknak heti egy napot biztosítani kellene arra, hogy elmehessenek orvosi szűrésekre. Nagyon sokat dolgoznak, sőt túl sokat dolgoznak az emberek, nincs idejük pihenni, és a családjukra sem tudnak elegendő időt szánni. Mindazon felül, ami már elhangzott, módosítókat fogok megfogalmazni ezekre vonatkozóan, és én bízom benne, hogy a végén egy mindannyiunk igényét kielégítő jelentés születik. Elnök, köszönöm szépen. Vasztil úr. Señor Ponente, Köszönöm szépen, elnök asszony, mindenek előtt. Köszöntet kívánok mondani a jelentéstevőnek. Kollégámat helyettesítem, akinek az lett volna a feladat, hogy árnyék jelentéstevőként járjon el. Tehát az ő nevében szólok, és gratulálok Tarabella úrnak ehhez a dokumentumhoz, és a választott struktúrához is, ami lehetővé teszi, hogy ez a dokumentum könnyen legyen értelmezhető és olvasható. A szexuális és reproduktív jogok is megemlítése kerülnek, ez nagyon jó. Amit az anyasági szabadságról mond, az is jó, illetve azokról a nőkről, akik vezetőbeosztásúak. Nagyon fontos, hogy az Európai Uniótól és a tagállamoktól azt kérjük, hogy az isztambuli egyezményt ratifikálják. És szeretnénk néhány módosítót is benyújtani annak érdekében, hogy alá a húzzunk néhány pontot, úgy, hogy ugyanakkor ne kérdőjelezzük meg a jelentésnek a struktúráját, amit nagyon jónak tartok. Szeretnénk foglalkozni a megszorítások hatásával a nőkre, például az egészségügyi költségvetés csökkentésével, vagy az idősekről való gondoskodási költségvetésről. Például Spanyolországban volt ez a nadrágszi politika, és a nőket ez nagyon súlyosan érintette, sokkal jobban, mint a férfiakat. Hasonlóképpen szeretnénk kérni e, egyértelműben az Uniótól, hogy a nevek egyenlőségét a 2020-as stratégiába is építse be. Például a nők-férfiak béregyenlősége. Nagyon specifikus ajánlások kellene neked tekintetben. Az is alapvetően fontos, hogy a gazdaságpolitikákban is mindezek megjelenjenek. Például gondolok itt a kohéziós alapra, aminek ugyancsak figyelembe kellene venni a nemi aspektust. Továbbá az elnősiesedése a szegénységnek. Például hangsúlyozni kell, hogy a ö, nyugdíj ö, különbségek vannak a nők és férfiak között. Annak nagyon örülünk, hogy el megemlíti az adópolitikát, ami fontos a egyenlősége szempontjából, Hangsúlyozzuk ugyanakkor azt is, hogy az eh, egyénie, az individualizálása a társadalombiztosításnak fontos lenne. A bizottság nőbizottságnak ez a jelentése azt is kellene, hogy kérje a bizottságtól, hogy egy egységes jogi keretet ö, dolgozzon ki a nők elleni erőszakról. Ez az, amit Izaszkú kollégánk az imént említett. Ez egy bonyolult téma, tehát megpróbáljuk a módosítókat röviden és pontosan megfogalmazni, hangsúlyozva az elpontokat, de Tarabella úrnak a munkája rendkívül jó volt elnök. Köszönöm szépen, Sebastian úr. Hét asszony következik.

Köszönöm szépen. Már eddig is nagyon sokat beszéltünk erről a jelentésről, úgyhogy én csak köszönetet mondok Tarabella úrnak ezért a kitűnő dokumentumét, és természetesen szeretnénk sokkal többet elmondani. De ezek a dokumentumnak rendkívül jó a szerkezete, és hangsúlyozandó, hogy nem szabad egy olyan helyzetet kialakítani, mint ami a legutóbbi ciklusban történt, nevezetesen, hogy fontos pontokat kihagyunk azért, mert túlzottan gazdagok voltak a jelentések. Meg kell védenünk a nők jogait, és úgy remélem, hogy ez a dokumentum valóban kiegyensúlyozott lesz, és olyan módosítók lesznek, amelyek a struktúra megőrzését lehetővé teszik. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen, Hédasszony, és most visszaadom a szót Tarabella úrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem akarok ezzel foglalkozni, hanem Bilba asszonynak és Konstantinak, Dancila asszonynak, Sebastian úrnak és Ehed asszonynak köszönöm a véleményüket, de Peti asszonynak is mert eh, az ő által elmondottakban is vannak érdekes dolgok, például az egészség eh, vonatkozásában a megelőzés kérdése. Szeretném mondani, hogy nagyon jól megérjük egymást, mert eh, a Kulturális Bizottságnak is tagjai vagyunk, és sokszor egymás mellett ülünk, úgyhogy a nők jogai, a nemek egyenlősége, kultúra kérdései összefoglalnak. A szellem mindenképpen jó, és biztosíthatom önt, elnök asszony, hogy amint megérkeznek a Módosító indítványok a lehető legkonstruktívabb kompromisszumokat fogjuk kidolgozni, oly módon, hogy egy igen jó ö, ajánlásunk legyen, ami a legtöbbek számára elfogadható lesz. Mariamo az asszisztensem, akihez ugyancsak fordulhatnak, mert ő az, aki vezeti ezt az egész ügyet, és természetesen vele együtt osztozom. Ugye, ugye rövid voltam, elnök asszony. Nem panaszkodhatok, Tarabella úr. Marad még tíz percünk. Tarabella úr már elmondta, a módosító indítványoknak a benyújtási határideje december 10-e, és akkor most a következő pontra térjünk rá, ez pedig A be nem jelentett munkavégzés megakadályozása, valamint az ilyen típusú munkavégzésről való elrettentésre irányuló együttműködés erősítetésének kérdése. Kedves kollégák, a bennem jelentett munka az, ami különösen érinti a nőket, tekintettel a háztartási munkára és az egyéb munkavállalási formákra. A Gazdasági Bizottság és a Foglalkoztatási Bizottság foglalkoztak ezzel a kérdéssel, és meghallgattuk Péricske urat, a jelentés készítőjét, aki egy nagyon jó megközelítést alkalmazott a jelentésében fontos, hogy egy kicsit túlmenjünk a bizottsági javaslaton. Tehát nem szabad, hogy megelégedjünk azzal, hogy leírjuk és a megelőzéseket vázoljuk fel e problémakörben. Fontos, hogy megnézzük azt is, hogy az emberek hogyan tudnak kikerülni az informális gazdaságból a hivatalos gazdaságba. Az első módosítom arra irányul, hogy miután a nők őket sokkal jobban érinti a benem jelentett munka, az idősek gondozása, vagy a gyermekfelügyelet. Ezért fontos, hogy az országok pontos számokat adjanak az egyes tagállamoktól, megfelelő statisztikákat kapjunk arról, hogy megtudjuk, hogy milyen mértékű ez a be nem jelentett munka végzés. Ami pedig a 3-as, 5-ös, 9-es módosítókat jelenti, azt javaslom, hogy az nemek egyenlőségé mivel foglalkozó intézet dolgozza ki ezt a platformot, mert a platformnak először is azt kellene elérnie, hogy segítsen a dolgozóknak abban, hogy átkerüljenek a hivatalos munkaerőpiacra, és ne a szürke vagy árnyék gazdaságban tevékenykedjenek, és ebben segíthetne az intézet. mivel jelenleg a ö, be nem jelentett munka nagyon sok nőt érint. Egyes esetekben ez az egyetlen lehetőségük arra, hogy valamilyen jövedelmet tegyenek szertet szert, amiből gyerekeiket nevelni tudják. Különböző aspektusai vannak a be nem jelentett munkának, illetve munkaerőpiacnak. Fontos lenne, hogy a platform foglalkozzon azzal a kérdéssel hogy kik azok a nők, akik be nem jelentett munkát végeznek. Különösen eh, fontos itten a háztartási munka, az idősek gondozása, gyermekgondozás kérdésének megvizsgálása. Ennek van hatása a nők társadalombiztosítási helyzetére is. A hatos módosítás szerintem a legfontosabb. Ez azt javasolja, hogy a platform egyértelműen definiálja azt, hogy mit értünk be nem jelentett munka alatt. Mert eh, az a definíció, amelyet jelenleg használunk, az 1998-as, és hogyha azt akarjuk, hogy a platform valóban hatásos és hasznos legyen, akkor a definíciót is felül kell vizsgálnunk arra is szükség van, hogy olyan definíciónk legyen, ami pontosan leírja ezt a jelenséget, és sokkal pontosabban, mint ahogy ez eddig történt. meg kell vizsgálnunk azt is, hogy milyen szankciókat alkalmaznak az egyes tagállamok a be nem jelentett munka esetén, és hogyan próbálnak megküzdeni a be nem jelentett munkavégzéssel. Vannak például munkaadók, akik be jelentik ugyan a dolgozót, csak nem az teljes munkaórát, amit ledolgoznak. Ez mutatja a problémának a horderejét is, de ugyanakkor azt is jelenti, hogy a nemzeti hálázatokat is fel kell készíteni, hogyha ezzel a problémával meg akarunk küzdeni. A 8-as és 9-es módosítók pedig azt hangsúlyozzák, hogy a nemi vonatkozásokat külön meg kell vizsgálni. emlékeznünk kell arra is, hogy a be nem jelentett munka másképpen jelentkezik a nők esetében, mint a férfiak esetében. Egyes esetekben a nők be nem jelentett munkája hosszabb ideig tart, viszont kevesebb óraszámot dolgoznak és kevesebb fizetést kapnak, és ez azt is jelenti, hogy a nők nem tudnak gazdaságilag függetlenekké válni. Tehát, amit mondtam, elnök asszony, a legfontosabb az, hogy megfelelő számadatokkal jelentke, je, rendelkezzünk, hogy fel tudjuk mérni ennek a jelenségnek a jelentőségét. Fontos még a ö, migráns munkaerő kérdése is, és meg kell bizonyosodnunk arról, hogy a nők jogai tiszteletben tartják. Tehát, ö, biztosan kell, hogy lássuk azt, hogy a nők biztonságban és megbecsülésben dolgozhassanak. Köszönöm. Muchas gracias, señora Cuneva. Eh, Köszönöm szépen, Kuneva az képviselő. Most be kell fejeznünk erről a jelentésről a vitát, mert látom, hogy a Libe szakbizottságból már érkeznek a kollégák. Tehát csak azt szeretném még elmondani, december 10-e ugyancsak a módosítók benyújtásának határideje, és hogyha sikerül korábban befejeznünk a, bizottsággal, a Libe bizottsággal tartandó ülésünket, akkor még folytathatjuk a vitát, és a két utolsó kérdéset, nevezetesen a költségvetési kérdéseket is megvitathatjuk. Illetve az Európai Egyenlőségi Intézet felmentvényének megadásáról is beszélhetünk. Tehát a módosítókat még egyszer ismétlem, legkésőbb december 10-ig kell benyújtani.